Már 20 percet késünk, elfogadhatatlan. Oké. Okay. Rendben. A nép hangja szólt, akkor elkezdjük. Na? Should we vote? Or? Szavazzunk? Start, I think. Our chairman is coming in few minutes. Néhány perc múlva itt lesz az elnökünk. Chairman, that doesn't stop. Elnök úr, ez nem akadályozza meg önt abban, hogy elkezdje a munkát. Start with the first... Akkor kezdjük az első szavazással. Ez pedig a 2012-es Európai Uniós Költségvetés mentesítés a külügyi szolgálat számára. Munyis de Urkisa asszony szól. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes módosító. A hatos, bocsánat, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nyolcas módosító. Oké, okay. but I will... Amendment 7 in favor. A hetes módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkettes mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A véleménytervezetről elektromosan szavazunk. Now it's open. Megnyitom a szavazatot. Okay, okay let's uh, close with dirt. Zárom a szavazást. 37-en, 39-en mellettek, igen, kettőnek nincs kártyája, három ellene, négy tartózkodás. Gratulálunk az előadónak.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 Ukrajnáról tárgyaltam külügyminiszterekkel a tegnapi tanácsülés után, de ma délután eh, még szóba hozzuk azt, amit ma ott hallottam, Esten asszony fellépésének kapcsán. Áttérünk a következő módosító, Európai Bizottság és így tovább egyes mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes szóbeli módosító mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. A nyolcas mellett, ellene tartózkodás, még egyszer. A nyolcast kitámogatja, ellene, tartózkodás elutasítva, kilences mellett, ellenetartózkodás, elfogadtuk tízes mellett, ellenetartózkodás, elfogadtuk, akkor most elektronikusan az egészről. Megnyitom a szavazást. My office call. Yeah. Die Abstimmung ist geschlossen. Zárom a szavazást. 41 mellette öt tartózkodás elfogadtuk. térünk a tanács, Watson úr, bizottság, külügyi szolgálat, Sir Graham. Elnök úr, esetleg lehetne egy kérésem önhöz? A frakciók között volt egy eszmecsere, és szerettük volna megváltoztatni ennek a jelentésnek a címét tehát azt jelenteni, hogy az Európai Unió diplomáciájában, tehát eh, kihagynánk a túlt, az eszköz, a szerszám szót. Tudom, hogy az elnökök konferenciája ezt nagyon szívesen megteszi, és szükség van neki egy írásbeli kérésre, de az összes frakció támogatja ezt. A, a változtatás célja az, hogy ha ott hagyjuk, hogy az Európai Unió diplomáciájának az eszköze, akkor ez valahogy azt jelenteni, hogy az Európai Unió propagandát szeretne kifejteni a rádió-televízió adásai segítségével. Két néppárti kolléga, Pak asszony, azt mondja, hogy halasszuk el, de én azt mondanám, hogy ne halasszuk el a szavazás, hiszen eh, két vitánk is volt a szakbizottságban, az árnyék előadók kétszer összeültek, és ezt eh, javasolnánk a tanácsnak így. Tehát a következő plenáris ülésen, a február kettes plenárison szeretnénk már ezt a megváltoztatott címet előterjeszteni, de remélem, hogy olyan jelentésről van szó, amelyet elfogadhatnak a kollégák. Még hogyha a címet is megváltoztatjuk, még mindig félreérthető. És nem tudom, hogy az európai választások előtt miért van szükség egy ilyen jelentésre, amikor tele van félreérthető dolgokkal. Mindenki visszaélhet vele, és azt mondhatja, hogy propagandát fizetünk az Euronews révén az Európai Unió ellenségeinek adunk érveket, szavakat, mondatokat, amelyeket utána a fejünkhöz vághatnak. Csak egy példát mondanék én is. Van egy kompromisszumunk, és igazából a kompromisszum esetében nem lehet részenként szavazni. És itt az van, hogy egy európai rádiós-televíziós kartát hozzunk létre, hogy előmozdítsuk az információ objektivitását és a semleges újságírói etikát. állítsa össze ezt a médiakartát. Jó szándékból épül fel ez a konstrukció, de önmagában érthető dolgok vannak benne, és mindenki úgy értelmezi, hogy akarja. Watson úr, ön Nagy-Britanniából jön és valószínűleg Farázs úr naponta a képébe vágja majd ezeket a szavakat. Kérem, hogy utasítsuk el ezt a jelentést, vagy megkérem a kollégákat, hogy ne szavazzák meg. Mert szerintem igazából egy öngolt rugunk ezzel. Elnézést kérek, hogy korábban nem foglalkoztam ezzel, korábban nem jeleztem ezt, de nem tudtam, hogy tényleg napirenden van a jelentés és a mi szakbizottságunk igazából nem is foglalkozott vele, különben már korábban is foglalkoztam vele. Elnézést, hogy ezt túl későn mondom, de ez a jelentés minnyájunknak ártalmas lesz. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szerettem volna elmondani, hogy Doris Pack álláspontját megismertem, elolvastam, azok után, hogy tegnap egy második találkozóra került sor a szöveggel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó kompromisszumos szöveg, de értem, hogy miért félnek egyesek ezzel, ettől a vitától, de őszintén szóval nem értek egyet ezzel a félelemmel. Ami a kompromisszumokat illeti a kartával kapcsolatban, ez a szöveg semmiféle karta elfogadását nem írja elő, Szerintem inkább a semlegességre való felhívásról van szó, és az objektivitás támogatásáról. Tehát én ebben az európai választások kontextusában nem látom, hogy ez miért lenne problémás. Miért lenne baj az, hogyha mi a semlegességet támogatnánk? Szerintem ez nem probléma, nem veszély, és ráadásul nem is kötelezünk senkit erre. A Kulturális Szakbizottság kár, hogy nem tudott ezzel kapcsolatban véleményt készíteni, de mégiscsak úgy gondolom, hogy a viták fényében az e- árnyékjelentéstevőkkel és Graham Watsonnal való tárgyalások után jó a szöveg, meg lehet rajta változtatni kisebb dolgokat, jó például a címváltoztatás is, a korábbi médiával kapcsolatos jelentéseinkhez képest szerintem ez egy előrelépés. És végül azt is elmondanám, hogy nem kell félni hogyha ki akarjuk mondani a véleményünket, és a média semlegességéről is eszmét cserélünk a választások előtt. Hogyha állandóan a félelem, fárázs és másoktól való félelem animál bennünket, akkor az nem jó, mert az európai referenciákkal kapcsolatban a manipulációt úgysem fogjuk tudni kikerülni, tehát nem kell félnünk, hogyha egy ilyen típusú szöveget akarunk elfogadni, szerintem ez egy jó szöveg, és ráadásul nem is volt megosztó ez a szöveg, hiszen minden frakció egyetértett vele. Köszönöm. Köszönöm szépen. Személyes megjegyzésem is lenne. Ellene fogok szavazni, hogyha szavazunk. Én is képzésemet tekintve rádiós újságíró vagyok, és hogyha valahol semlegességről beszélnek, akkor ideges leszek. Az újságíró ne legyen semleges, legyen független. Senki sem független, senki sem semleges. Mindenkinek megvan a, vitá, a vitákról a véleménye. Mindenkinek joga van különféle véleményen írni. Ez a pluralista társadalom alapja. A semlegességgel nem tudok mit kezdeni. Ez az észszerű, szabad társadalom ellentéte. És azt se szeretném, hogy az egyes A pontban itt a műsorszórás, mint az európai diplomácia eszköze szerepel. Ez nem a média feladata. Ez úgy tűnik, mintha mi politikánkat akarnánk vásárra vinni. Tehát nyilván nem a, ezt akarjuk ezzel elérni, de így hangzik. És ezzel nem tudok mit kezdeni. És ellene fogok szavazni. És benne van, hogy, le, hogy jogi és intézményes keretet eh, hoz létre az európai műsorszórásnak. Tehát igazából a műsorszórás, a műsorkészítés nemzeti kompetencia, és itt valószínűleg óriási vita lenne majd a nemzetállamok és az Európai Unió között, hogy kinek mi a feladata, de ezt így nem lehet általánosan megfogalmazni. Hiszen akkor azt mondják, hogy az Európai Parlament belenyúl itt a, szöve, a szerződéses kompetenciákba. Éppen ezért én személyesen Pak asszony javaslatát támogatom, személyes véleményem, Szerintem ne szavazzunk ma erről a jelentésről. Én nem azt mondanám, hogy ellene szavazunk, hanem szerinte Sir Graham ne szavazzunk róla. Szerintem nézzük meg még egyszer ezt a jelentést, és próbáljunk egy olyan szöveget találni, amely esetleg vállalható mindenki számára. Sir Graham, szavazzunk Pak asszony javaslattal. Köszönöm, elnök úr! Elnök úr, Elnézést kérek, Pak asszonytól, hogyha és adtam okot. Ön elnök úr tett egy szíves javaslatot körülbelül egy hónapja. Amikor Pak asszonynal beszéltem a jelentésről, azt hiszem, hogy három-négy hete találkoztunk, és megbeszéltük ezt a témát. Az árnyék előadókkal is eszmecserét folytattam. Elnézést kérek, sajnálom, hogyha itt félreértés született az összes árnyék előadó támogatott egy jelentést. Személyesen nem látom azt benne, hogy itt európai propaganda eszközt hozzunk létre. Ez az Euronewsról szól, azonban nem csak az Euronewsra vonatkozik. Ha probléma van a műsorszórási kartával, akkor úgy tűnik, hogy ezzel lehetne foglalkozni, hogy erről a módosítóról szavazunk. Elnök úr, hogyha úgy érzi, hogy eh, hasznos lenne ez, akkor elgondolkozhatunk a következő ülésig, de szerintem akkor márciusban szavazhatnánk a plenárison, de én azt javasolnám, hogy ne késlekedjünk, hiszen teljesen normális körülmények között eh, folytatjuk a munkát, tehát ez egy ajánlás, ez egy nem egy nagy horderejű kezdeményezés, és eh, igazából még a ciklus előtt szeretném a plénum elé terjeszteni. De, hogyha úgy gondolja, hogy ha visszatérhetünk a következő ülésig, és megállapodhatunk, akkor elfogadom. Tehát nem akarok most vitát, sajnos nincsenek itt a árnyék előadók, elnök úr, és Spak asszony véleményét megértem, és mi is javasolnánk, hogy halasszuk el a szavazást, megtárgyalhatjuk még egyszer, és akkor a márciusi plenáris elé kerülhet. Uh, Tehát akkor üljünk össze a következő napokban, jó? Jó. Lehet, hogy az én hibám is, hogy nem voltam eléggé gondos. És tényleg vannak félreérthető kifejezések a szövegben. Jó? Köszönöm szépen. Akkor a Pakisztánról szóló jelentésre térünk át. Zala kolléga a előadó. Szeretném megkérdezni, hogy van-e megjegyzése, ha nincs, akkor rögtön átérünk a szavazásra. Tehát akkor mondja meg. Mr. Steer, you have to tell always. Stier úr. 19-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellene tartózkodás elutasítva, harmadik rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 28-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 32-es két részben. Az első rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 16.31 ellenében elutasít. 33-as. Mellett? ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, a hármas kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es módosító mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk,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 Zárom a szavazást. 28-20 ellenében elfogadtuk. 53-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 55-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as két részben, első rész mellett, a tartózkodás elfogadtuk. Második rész. a tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító mellett, a kompromisszum mellett a tartózkodás elfogadtuk. Kilences módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. tizenkettes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, a deve négyes mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, deve hetes mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, deve nyolcas mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, deve kilenc három részben, első rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellene tartózkodás elutasítva, harmadik rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, Deve 13 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, Deve 14 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, Deve 15 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, Deve 16 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, Deve 17 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most a zárószavazás következik, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 41 egy ellenében 7 tartózkodásra elfogadtuk. Gratulálok! Wir kommen dann zum Bericht von Frau Janakó asszony jelentés a következő. Jelentéstevő asszony, szeretne felszólalni? Nem. Akkor kezdjük is a szavazást hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 36-os módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 39-es módosító mellette, ellene tartózkodók Ellenőrizzük, valószínűleg elfogadtuk. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 21-25 arányban elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 45-ös módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 49 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 54-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 68-as módosító mellette, ellene Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Gazeszko saját frakciója ellenében megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Lezárom. Huszonhárom, huszonkettő, Stér úr hogyan szavazott? 23-23 arányban elutasítva. Kilences kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 76-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 21-27 arányban elutasítva. 77-es mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 22-26 arányban elutasítva. 78-as mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 79 mellette, ellene. Ezt megint csak ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást. 22-22 arányban elutasítottuk. mindig az a szavazókártya nélküli képviselő dönti el az eredményt. Ez az á, igazán átlátható szavazás. That's not clear. 80 <laughs> dafür. 80-as mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 81 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 82 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 83 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 85-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 87 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 88 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 89 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva 92-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva 93 mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük. lezártam a szavazást. Egyértelműen elutasítottuk. 94-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 95-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 96-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 97 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 98 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 98-ast. Geschlossen. Lezártam a szavazást. 22-26 arányban elutasítottuk. 99-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 100-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 101-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 105-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 106-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 107-es mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 18-28 arányban elutasítva. 108-109 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 110 mellette, ellene, tartózkodók el, elfogadva, 110-es még egyszer mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 111 mellette, ellene, tartózkodók ellen, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 22-23 arányban Stír úr saját frakcióbeli kolléganőjét végzi ki. 112-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 113 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 115-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 116-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 120-as módosító mellette, ellene, Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 28-20 arányban elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 127-es módosító, nem, mégsem. rosszul áll a listámban, a 127-es, nem az következik, a 14-es kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 134-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 135-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 142 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 138-as, nem, javítja magát az elnök, 143-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 144 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 145 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 146-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 148 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 149 mellette, ellene, még egyszer, ki támogatja 149-est? Ki van ellene? Tartózkodók, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 22 25-26 arányban elutasítottuk. 151 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 152 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 153 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 7-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tizenhármas mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Tizennégyes mellette, ellene, tartózkodók még egyszer, tizenhármas mellette, 14-es következik? 14-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 26 igen, 21 nem szavazattal, 22 nem szavazattal elfogadtuk. Ez volt a 18-as, a következő Nem, a 18-as következik. 18-as mellett. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük. No. Lezárom a szavazást. 26 igen szavazattal, nem, 27 igen szavazattal, 22 nem szavazattal elfogadtuk, 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 22-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 23-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 24-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 25-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 26-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 27-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 28-as mellette, ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 22-27 arányban elutasítottuk. Ez volt a 28-as. Egyes módosító mellette,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 a Kulturális Szakbizottság következik egyes bekezdés, elnézést hármas bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadva. A. Preambulum bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadva. B. Preambulum bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Az elektronikus szavazás következik, a záró szavazás, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Der Bericht ist abgelehnt. A jelentést elutasítottuk. 21 igen, 26 nem szavazattal és egy tartózkodással. Ja. Ja. 21 stimmen dafür. 21-en mellette szavaztak, ha Stír urat is beleszámoljuk, és 26-an ellene szavaztak. Janakó asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen! Amikor az jelentéstevőkkel beszéltem, akkor megállapodtunk. Egyetértettünk a kompromisszumos módosítók ügyében, és megállapodtunk a négy szem közti megbeszélések alkalmával is senkinek nem volt fenntartása. Nem tudom, hogy most akkor hogy születhetett meg ez a végeredmény, hiszen ez pont ellentétes azzal a megállapodással, amelyet kötöttünk, azzal, azokkal a megbeszélésekkel, amelyeket folytattunk. Janakó, Marxus... asszony, lehet, hogy ez így van, de lehet, hogy az árnyék jelentéstevőknek nem sikerült a frakciójukban elfogadtatni azt, amiben megállapodtak vagy pedig nem játszottak őszinte játszmák. Én, én csak annyit tehetek, hogy megállapítom a végeredményt. Nikolaj képviselő. Köszönöm szépen. Az utolsó um, árnyékjelentés tevői ülésen a 16-os kompromisszumról beszéltünk Janakó asszonya. Mi el is mondtuk neki, hogy nem akarjuk, hogy ezt elfogadjuk, de tegnap este piros vonallal jelöltük meg a 16-os módosítást. Mi felrek voltunk szerintem, nekünk ez a véleményünk az ALDE részéről, tehát ennyit erről. Um, well, we have no problem with 16. Our problem was the Nekünk nem a 16-os a problémás, hanem az volt a problémás, hogy az Európai Uniós single seat, tehát egységes székhely mm, miatt kellett megváltoztatnunk, hiszen ennek igazából semmi köze nincsen az Euró, vagy az Egyesült Királyság ügyéhez. Itt az egységes székhely kérdése, ez, ez nem ide tartozik, ez más. ne haragudjon, miköze ennek a témának a jelenlegi jelentéshez. Az egységes székhely kérdésével az elzászi kultúra szempontjából kell megküzdenünk. Ez nem kulturális kérdés. Vagy most az ez biztonsági tanácsáról van? Ne haragudjanak, nem értem, mondja az elnök. Hát most ehhez, ehhez mi köze van az Európai Parlament egységes ö, székhelyének? Ha-ha-ha-ha. Egy Tenok úr jelentéséről beszélünk, vagy erről a mostani jelentésről? Ne haragudjon, elnézést. Ez a eredmény, azt hiszem két kérdésről volt itt igazából szó, amelyben nem értettünk egyet. Az egyik az egységes székhely, a másik a 16-os kompromisszum. Esetleg valahogy a jövő héten begyógyíthatjuk ezeket a sebeket, vagy ennyit erről? Vége? Jó. Következik a rakéta pajzs. Jelentéstevő akar-e hozzászólni, nem? Hol van? Ott van, jó. Köszönöm szépen. Szeretném röviden megköszönni a kollégáknak a kellemes együttműködést. Úgy néz ki, hogy szükséges volt, és pedig a szokásosnak jobban szükséges volt itt a vélemények összehangolása. És az első változat után tárgyaltunk, és utána pedig abban állapotunk meg, hogy a dimenziót egy kicsit csökkenteni kell. De könnyebb volt utána az egyetértés megtalálása, és viszonylag korán kiderült, hogy lehetetlen lett volna az ütemtervet tartani, a menetrendet tartani, és valószínűleg túlmegy majd a cikluson az jelentés. És a többi frakcióval együtt megállapodtunk ebben a szövegben, amelyben kompromisszumokból indulunk ki. És így megkaptuk a többséget, amely szükséges volt. Köszönöm szépen! Akkor folytatjuk a szavazást. Az ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A hatos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a hármas, módos, hármas bekezdése mellette, ellene tartózkodás. Elutasítva, hetes kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elutasítva, akkor 51-52 mellett ellene Tartuszkás elfogadtuk. Igen, 53-oshoz elmarad, a 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk a 57-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, a 60-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 64-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A 68-69-70-es, hát ez egy nagyon tarka csoport, és ugyanaz a szelleme mind a háromnak, de más és más részről mellette. Hát ez valószínűleg a Szentlélek diktálta. De csak Liszek úrra száll a Szentlélek, Paszkúrra nem? Elfogadtuk tízes módosító mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, Tizenhatos bekezdés mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 83-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 86-87-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 89-90-es mellett mellette tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, az egyes módosító mellett el, ellene elfogadtuk, akkor áttérünk a záró szavazásra elektronikus módon. Zárom a szavazást. A jelentést 38-7 három tartózkodás arányban elfogadtuk. Akkor ezzel is végeztünk. Schulz úr, elnök úr. Be kell jelentenem, hogy a frakcióm részéről egy kisebbségi jelentést nyújtunk be. Az én frakcióm nevében is benyújtok majd egy kisebbségi jelentést. De gratulálunk az előadónak. Akkor áttérünk a 18-as napirendi pontra. Ez pedig a Törökországról szóló eredményjelentés. Ria Omen Röjten asszony kap szót. Yep. Ja. Uh, chairman. Elnök úr de itt mindenki most kaszinózik, meg mászkál. Elnök úr, kedves kollégák, december 9-én már elgondolkoztunk a Törökországról szóló állásfoglalás tervezeten, ebben a szakbizottságban. Szerintem eh, nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy volt haladás. Törökországi jelentés tevőként soha nem unatkozik. És szerintem mindenki nevében elmondhat, hogy eh, aggódunk a törökországi fejlemények miatt. Ez az oka annak, hogy eh, úgy döntöttünk, hogy több időt szánunk majd az állásfoglalás véglegesítésére, hogy eh, lehetővé váljon az, hogy megfelelő mélységben elgondolkozunk az eseményeken. Kedves kollégák, a korrupcióval való foglalkozás minden szinten nagyon lényeges eleme a jogállamiságnak. És elvárjuk, hogy a december 17-én beindult vizsgálatokat folytatják a hatóságok. Azonban a legújabb fejlemények ismét aggodalomra adtak okot, hogy a vizsgálatok mégsem eh, objektívek. És hogy a hatalom megosztás nem működik. A bírói és ügyészi testület tekintetében parlamentként mindig hangsúlyoztuk, hogy eh, az igazságügy miniszter szerepe ebben az ügyben aggasztó. Hogyha a szerepe növekszik, az azt jelenti, hogy a mi aggodalmunk is növekszik. Éppen ezért felkérjük a török kormányt, hogy ne avatkozzon bele a jogalkalmazásba és a törvénykezésbe, hagyja függetlenül működni a bíróságot, ahogy a hatalom megosztás ez követeli, és ahogy a török alkotmány idevágó cikkei is előírják. A török hatóságok figyelembe veszik, vegyék figyelembe a török hatóságok a Velencei Bizottság ajánlásait. Elnök úr, a állásfoglalás tervezet aggódást fejez ki a média szabadság helyzete miatt. Múlt héten elfogadtak egy internetről szóló törvényt, politikai újságírókat bocsátottak el, és külföldi újságírókat zaklattak. Ezek mind-mind növelik aggájainkat. Európai Parlamentként állandóan felszólítjuk Törökországot, hogy a 2007-es, 5551-es internetes törvényt ne alkalmazza, hiszen ez a szólásszabadságot korlátozza, ez az állampolgárok információhoz való hozzáférését akadályozza, és eltorzítja az internetes tartalmakat. Az Európai Emberi Jogi Bíróság 2012-es ítéletében elítélte ezt a törvényt. Azonban a törvényhez múlt héten elfogadott módosítók nem szüntetik meg ezeket az aggályokat, további aggályoknak adnak okot, ahogy ezt az Európai Bizottság tegnap értékelésében is olvashatjuk. Elnök úr, múlt héten volt egy első konstruktív megbeszélésünk az összes árnyék előadóval Strasbourgban. Teljes mértékben bizakodom, hogy konszenzust találunk, hogy aggájainknak hangot adjunk. Egy személyes megjegyzésemben mindenkinek szeretném Szadula Erdogan korábbi igazságügyi miniszternek és Fatma Fahini korábbi családi miniszternek megköszönni az együttműködést és a törökországi helyzet javításért tett fározásaikat. Kiváló együttműködési légkörben zajlottak a megbeszéléseink. Találkoztunk Meftuk Kabaszoglu új európai miniszterrel, vele is szeretnénk folytatni ezekben a nehéz időkben a tárgyalásokat. Hogy pozitív felhangot is adjak beszámolómnak, nagyon örülök annak, hogy a ciprusi tárgyalások ma folytatódnak. Remélem, hogy eh, állandó megoldást találunk a konfliktusra. Szeretném felszólítani az összes kollégát, hogy eh, a Törökországról szóló állásfoglalásunkat ne használják fel eh, a tárgyalások komplexitásában. A tavaly elfogadott álláspontunk értelmében támogatjuk Ciprus békés újraegyesítését, amely mindkét közösség javát szolgálja majd. És pedig az ENSZ biztonsági tanácsának a határozata alapján. Most pedig eh, szeretném megköszönni figyelmüket. Este informe <clears throat> Köszönöm szépen. Ez a jelentés egy olyan időszakra vonatkozik, amely alatt nagyon sok minden történt, voltak tüntetések, konfrontációk, konfliktusok, botrányok. A mi frakciónk úgy gondolja, hogy az alapvető követeléseinket még határozottabban kellene megfogalmaznunk. Először is ragaszkodnunk kell célkitűzéseinkhez és követeléseinket, ami az Európai Unió szerepét és Törökország szerepét illeti a kölcsönös kapcsolatok fenntartásában, és ami a kritikus értékelésünket illeti, annak objektív, kiegyensúlyozott jellegét is még jobban ki kell domborítani, ami a törökországi eseményeket illeti, és hát következetesnek kell lennünk, amennyire csak lehet. Törökországgal szemben, de az egyes tagállamokkal szemben is Valamiféle üzenetet kell megfogalmaznunk tekintettel arra a kritikus fázisra, amelyen Törökország jelen pillanatban keresztül megy. Nem szajkolhatjuk ugyanazt, amit eddig is, alkotmány, reform, szólásszabadság, a média szabadsága és a demokrácia előmozdítása Törökországban összességében, tehát ezeket számon kérhetjük, de itt nem állhatunk meg. Összességében azonban úgy gondolom pozitív a jelentés, pozitívan értékelem a kompromisszumokat is, és biztos vagyok benne, hogy a jelentéssel kapcsolatos szavazás alkalmával a plenárison nagy többséget kap majd a szöveg. Köszönöm szépen, elnök úr! Magam is szeretnék először is köszönetet mondani a jelentéstevőnek, amiért, mint mindig, nagyon profi munkát végzett. A múlt heti Strasburgi találkozónk nagyon produktív volt, sikerült sok kérdést tisztáznunk, sikerült közelítenünk a frakciók véleményét, most már jó úton haladunk, úgy gondolom. Ezért nem is akarok sokáig beszélni azokról a dolgokról, amelyekben már megállapodtunk, inkább olyan elemeket domorítanék ki, amelyekkel kapcsolatosan úgy látom, hogy a jelentés lehetne határozottabb. Az egyik ilyen dolog az, hogy szerintünk a politikai helyzet megítélése szempontjából, illetőleg az első Koppenhágai kritériumnak való megfelelés szempontjából a legfőbb esemény Törökországban az volt, amikor az állami hatóságok reagáltak a tüntetésekre, amelyek a Gézi parkkal kapcsolatosan törtek ki, viszont az egész országra vonatkozó alapvető kérdéseket vetettek fel a tolerancia, a jogállamiság kapcsán, a különböző jogi tanácsadással és a betegellátásban dolgozó eh, szakmák helyzete is felmerült ennek kapcsán, és így tovább. Ezeket úgy gondolom jobban ki kell emelni, mint ahogyan az eddig a kompromisszumokban olvasható. Egy másik fontos kérdés, és ennek kapcsán is úgy gondolom jobb lenne, hogy kicsit várnánk a szavazással, az, hogy fel kell ismernünk, hogyha reálisan gondolkodunk azt, hogy a török politikán belül, az iszlamista konzervatív táboron belül két oldal van, egyrészt az AKP, a másik oldalon pedig a Hizmet mozgalom. Helyén valónak tartanám azt, hogyha a szövegben felszólítanánk a Hizmet mozgalmat arra, hogy saját átláthatóságát növelje. A mozgalom képviselői, a mozgalmat egyébként Fetula Güllel hozzá kapcsolatban. Tehát a mozgalom képviselőitől tudjuk, hogy üdvözölnének egy ilyen fajta javaslatot, és hajlandóak lennének a parlamentbe is eljönni, válaszolni a kérdésekre, felvetésekre, hajlandóak lennének elmagyarázni, hogy a mozgalmuknak mi a lényege, mik a céljaik. Ez egy olyan probléma, amelyel ez a szakbizottság már foglalkozott egyszer. Emlékeztetnék arra, hogy Ahmed Sheikh újságíró és a kollégájának a letartóztatása vezetett oda, hogy első ízben vizsgáltuk meg azt, hogy a hizmet mozgalom, ami az igazságügyet, a rendőrség működését és az állami hatóságok működését illeti, hogyan válik aktívvá. Volt már ezzel kapcsolatosan egy találkozónk, amely nagyon produktív, nagyon eredményes volt, ennek szellemében tehát, ha maga a mozgalom készen áll arra, vagy a mozgalom képviselői készen állnak arra, hogy felvilágosítsanak bennünket bizonyos kérdésekben, akkor nem tudom, hogy a parlament miért is ne fogalmazna meg egy ilyen jellegű felszólítást a jelentésben. A jelentéstevő eddig ezt elutasította, de én nagyon örülnék, hogyha ezt mégis sikerülne a szövegbe beépíteni. Egy másik fontos pont a számunkra pluralizmus. A demokrácia nem merül ki a választásokban. A többség, ha valakinek többsége van, az nem jogosítja fel őt arra, hogy a kisebbségek jogait semmibe vegye. A fékek és ellensúlyok elve nagyon fontos elv, és ezt már mondták mások is, az igazságügy területén nagyon nagy aggájaink vannak, de Alapvetően ki kellene hangsúlyoznunk a szövegben konkrétan, hogy a demokrácia nem merül ki a választások megszervezésében. És végül az utolsó pont, amelyről beszélnék, az internet cenzúrára vonatkozó törvény, amelyet épp most fogadtak el közvetlenül azután, hogy Erdogan miniszterelnök úr Berlinben és Brüsszelben tett látogatást. Ez a törvény alapvetően ellentmond a szólásszabadság, illetve a véleménynyilvánítás szabadságának, valamint a szabad véleményformálásnak. Ez olyasmi, amit szintén szerepeltetnünk kellene a szövegben. Egyetértek Riával, amikor azt mondja, több időre van szükség, ennek egy olyan dolog, ami megdöbbentő, hiszen eljön Brüsszelbe, elmegy Berlinbe a miniszterelnök, és azt mondja, hogy minden szép, minden jó, és aztán, amikor hazamegy, az első dolga az, hogy egy ilyen törvényt elfogadtasson. Hát ez aztán tényleg semmiképpen sem egyeztethető össze az első kopenhágai kritériummal. Köszönöm. Elnök, hát Törökországban még azt, már azt is elmondták, hogy még azt is kimondták, hogy ez a törvény európai elődököt követ. Igen, hát Orbán Viktor is ezt a stratégiát követi, valahol megtalálható jogszabályokból összeollózok egy saját törvényt, és aztán hivatkozhatok arra, hogy hát ez az elem, meg ez az elem, meg ez már létezik Európában. Hát Erdogánnal úgy gondolom, hogy nem szabad megengednünk azt, hogy ezt így megtehesse. Én azt hiszem, hogy az összes delegáció és a frakció itt a parlamentben máshogy látja a Törökország helyzetét, és különböző témák merülnek fel, mm, különböző parlamenti képviselők számára más és más témák fontosak ebben a tekintetben. Ezt el kell ismerni. A saját részemről és más kollégák részéről is én azt sajnálom, hogy a ciprusi problémát nem hangsúlyosan kezeljük, ugyanis a történelem folyamán, illetve hogy a történelmet állandóan meghamisítják, ezekben a jelentésekben is gyakorlatilag ez történik, és ennek minden bizonya megvan az oka. Itt valaminek változnia kellene ebben a tekintetben. Aztán persze vannak más ellentmondásos kérdések is, és egyes kollégák máshogy látják ezeket a kérdéseket, mint más kollégák például az első világháborús szerepe ennek az országnak, a hatalmas emberéletveszteség, és nagyon sajnálatos az, hogyha folytatjuk azt, hogy továbbra is népírtásról beszélünk, amelynek ugye jogi vetületei is vannak, és ugyanakkor egy konkrét népcsoport kiirtásáról beszélünk, már pedig szerintem nem biztos, hogy erre megfelelő bizonyítékokkal rendelkezünk, és egyébként ez rendkívül sértő a török kollégákra nézve, tehát nagyon sajnálatosnak tartom azt, hogy ilyen fajta, tehát hogy ilyen módon nyilatkozunk ebben a jelentésben. Nagyon sok módosítást beterjesztettem, és azért vannak olyan területek is, ahol kompromisszumra tereke, törekedtem, vagy törekedtünk, és ez sikerült is ezeket elérni. Összességében nem rossz a jelentés, de azért vannak területek, amikkel még lehetne javítani. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, η κυρία εισηγητής ε, μας έχει... Köszönöm szépen. A jelentéstevő nagyon kiegyensúlyozott jelentést terjesztett elénk, úgy, ahogyan a múltban is ez már többször megtörtént. Általános értelemben úgy gondolom, hogy a kompromisszumos módosításokra való törekvés kielégítő, de nem akarok most részletekbe bocsátkozni. Egyetértek Lambsdorff úr által elmondottakkal, és úgy gondolom, hogy azok az utalások, amelyek a független bíráskodásra vonatkoznak rendkívül fontosak, hiszen hogyha Törökországban jogállamiságot akarunk létrehozni, illetve a kopenhágai kritériumoknak való megfelelés kívánjuk elérni, akkor figyelembe kell venni a nemrégiben történt eseményeket is, ugyanis ezek igen aggasztóak. Szerintem fontos lenne, hogy feltegyünk magunknak kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy mit is tesz a kormány a szólásszabadság területén. Ugyanis ez is azt mutatja, hogy Törökország azért még elég messze áll a nyugati típusú demokráciás, demokratikus standardektől, és ami pedig az új fejezetek megnyitását illeti, miután Törökország az egyik Európai Uniós tagállamot nem ismeri elhivatalosan, innentől kezdve semmi értelme nincsen, hogy egyáltalán elgondolkozzunk erről. Törökországnak el kell ismernie azt, hogy Ciprus az egyik tagja az, energia, az Európai Uniónak. Ami az energia kérdését illeti, a vonatkozó ENSZ egyezményt nem írta alá Törökország, és nem is ismeri el a természetes energiaforrások vagy kincsek feltárására vonatkozó jogot sem. Tehát innentől kezdve semmi értelme annak, hogy az energiára vonatkozó fejezetet megnyissuk a tárgyalások során. Én attól félek, hogy azok a belpolitikai problémák, amelyek elég csúnya fejleményekhez vezetnek, ezeket valahogy vissza kellene szorítani. Én nagyon remélem, hogy ez nem terjed majd ki más országokra ez a probléma, és hogy a szomszédos államokkal, vagy akár az Európai Uniós tagállamokkal szemben nem lesznek ellenséges fellépések Törökország részéről. A 200-as módosítás, illetve a kompromisszumok ez a vallásszabadságra vonatkozik. Nos, itt arra szeretnék arra emlékeztetni, hogy az egyik templomot átalakították mecsetté. Köszönöm. Szeretnék utalni arra, hogy az eredmény jelentés pont egybevág egy új tárgyalási fordulóval, amely Nikóziában kezdődik. És nagyon fontos utalni arra, hogy a pártom pillanatnyilag ellenzékben van, és támogatja azokat a fáradozásokat, eh, amelyekkel eh, szeretnénk megoldani a ciprusi problémát. És eh, ellenzékként felelősek vagyunk mi is. Még akkor is, hogyha vannak bizonyos fenntartásaink a körös, közös nyilatkozattal kapcsolatban. Tehát mindenkinek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy megalapodás legyen. Szerintem nagyon lényeges az, hogy az előadó térjen ki arra a probléma körre is, hogy a famagusztai térséget visszaadják a görög ciprusi közösségnek, hiszen a török katonaság kezén van Famagusta. Hogy a Famagusta visszatér, ahogy Omer Rajten asszony is javasolta, és ahogy az Európai Parlament is évek óta szorgalmazza, akkor szerintem ez lényeges hozzájárulás lesz ahhoz, hogy valamilyen megoldást találjunk. Vannak pozitív és negatív aspektusok is a jelentésben, ezekről pedig később szeretnénk majd szólni. Azonban sajnos az a helyzet, hogy a kompromisszumos módosítók nem vonatkoznak a, a telepesekre, tehát nem utalnak az új török telepesekre. Szerintem az előadónak őket is be kellene vonnia. A 23-as és a 24-es fejezetben az előadó azt szeretné, hogy az Európai Unió nyissa meg ezeket a fejezeteket. Azonban ezeket nem lehet megnyitni, hogyha Törökország nem teljesít bizonyos feltételeket, amelyek ezekkel a fejezetekkel függenek össze. Köszönöm szépen. Az utalást ma kezdődnek a tárgyalások Nikóziában, és remélem, hogy ezek is hozzájárulnak a megoldás. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt Szeretnék köszönetet mondani Ómer Rajten asszonynak a jelentésért. Pontosan eh, leírja, hogy milyen problémák vannak. Vannak bizonyos elvárásaink Törökországgal szemben. Elégedett vagyok, és eh, magaménak is vallom a jelentés, hiszen nagyon jól leírja az aktuális török helyzetet aggódom, és az aggájaimat is megosztom az előadóval, hiszen itt eh, megoldatlan kérdésekről van szó, a Balkán esetében megoldatlan kérdésekről van szó, például Törökország és Bulgária viszonyában is. Ezt eh, már elég régóta ismételjük eh, különféle európai parlamenti állásfoglalásokban. Azonban semmi reakciót nem tapasztalunk a török kormányzat részéről a török kormány azt mondja, hogy meg akarja oldani a problémákat, de hát semmi nem történik. Az a benyomásunk támad, hogy a török politikusok új határokat keresnek a Balkánon. Különféle kijelentéseknek lehetünk tanulni, úgy, hogy itt oszmán nosztalgia alakul ki. Ez pedig feszültségekhez vezethet majd a Balkán. És természetesen aggaszt minket ez az új oszmán gondolkodásmód. A Balkánon számos állam található, és ezek a, az oszmán jellegű kijelentések pedig ellentmondanak az Európai Unió alapelveinek és értékeinek. És akkor még valami. A török állam nagyon érdekesen viszonyul bizonyos gazdasági kérdésekhez és gazdasági licencekhez, engedélyekhez, hogy például a teherautót Törökországon átmehetnek. Tehát például most feszültségek vannak a török-bolgár határon, nem engedik át a teherautókat például. Szerintem támogatnunk kell a kompromisszumokat, azonban másrészt óvatosnak is kell lennünk. Tettem néhány módosítási javaslatot, kérem vegyék ezeket figyelembe. Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna én is elmondani. Riának köszönöm a munkáját, hiszen ő szerette volna megoldani a ciprusi kérdést a vonatkozó N ENSZ határozott, határozat, illetve a közösségi vívmányok alapján. Én azt hiszem, hogy ezt csak ilyen módon lehet megtenni, hogyha nem fair, az eljárás, akkor nem járható ez az út sem. Egy másik kollégával együtt terjesztettük be ezt a módosítást, éppen ezért szerettem volna, hogyha kijavítják ezt a problémát, ez a 259-es módosítás, ami, amely azt mondja ki, hogy az Európa, illetve hogy a török, Törökország Famagusta térségéből ki kell, hogy mondja fokozatosan erőit, vagy csapatait, és itt az is szerepel, hogy ezt a területet úgymond le kell zárni. Hát ennek semmi értelme ebben a formában, úgyhogy ezt kérem változtassák meg. Nagyon örülök egyébként annak, hogy utalás történik arra a jelentésben, hogy Famagusztát visszaadják az lakosainak, és hogy minimális bizalomépítő intézkedéseket is meghatároztak benne. Az Európai Parlament támogatása rendkívül fontos a ciprusi kérdés megfelelő rendezésében, és valóban arról is esik szó ebben a jelentésben, hogy ennek a rendezésnek az Európai Uniós vonatkozó jogszabályok, illetve a közösségi vívmányok szellemében kell megtörténnie. Törökország a nikóziai eseményekkel kapcsolatban egészen máshogy értelmezi a helyzetet, mint ahogyan Ciprus teszi ezt meg. Az Európai Uniós elveket kell védenünk, ez a mi feladatunk, éppen ezért fontos az, hogy egy Európai Uniós tagállammal szemben tett kötelezettségeinknek eleget tegyünk, hiszen itt egy eleve nehéz helyzetben lévő országról van szó. Én szeretném éppen ezért kérni, hogy a 15-ös fejezettel kapcsolatban is mondjuk ki, nem lehet megkezdeni a tárgyalásokat egészen addig, amíg a török hajók a terület, ezen a területen állomásoznak. Uh, Köszönöm szépen. Azt kell bevallanom, hogy egészen mostanáig eléggé agnosztikus voltam Törökország Európai Uniós tagságával kapcsolatban. És ezért nem láttam ennek reális esélyét. Minden bizonyal emlékeznek rá a kollégák, hogy a múlt héten itt járt a török miniszterelnök. Elmentem egy sajtótájékoztatóra, ahol egyáltalán nem győzött meg az ő szereplése. Az Európai Unió számára kifejezetten aggasztó dolgokat tesz Törökország, és a török alkotmány módosításával kapcsolatban is ezt mondhatjuk el. És ezen kívül szeretnék gratulálni Omen Rajten asszonynak, ugyanis ő nagyon profi módon kezelte ezt a kérdést. Nem tudom, hogy mennyire tud hozzászólni három kérdéshez, amelyet feltennék neki. Az első az az, hogy van-e vajon azzal kapcsolatban bizonyítéka, hogy a török kormány valóban az Európai Unióhoz kíván csatlakozni. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez egy ilyen oda-vissza folyamat. Nem tudom, hogy vannak-e komoly bizonyítékaink arra vonatkozólag, hogy szeretnék ezt az uniós csatlakozást. A második kérdés. Erdogán úr a múlt héten itt járt, és a néha, az elmúlt néhány hónap során úgy tűnik, hogy a török kormányzás az a demokráciától egyre messzebb sodródik, például a gyülekezési szabadság kapcsán. Még ezen kívül más aggasztó dolgokról is szeretnék beszámolni. Vajon vannak-e arra vonatkozó bizonyítékok, hogy Ciprussal kapcsolatban tényleg szeretnének megoldásra jutni. Én nem gondolom, hogy ez így lenne, már pedig ez alapvető kérdés a mi számunkra. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az én agnoszticizmusom ezzel kapcsolatban egy picit megváltozott, mert figyelembe kell venni a helyzet kimondottan romlását, lehet, hogy Törökország szeretne csatlakozni az EU-hoz, de nem hiszem, hogy ez túlságosan a közeljövőben megvalósítható lenne. És igen sok kívánnivalót hagy maga után Törökország a jelenlegi helyzetben. És csak az utóbbi időben kellett rádöbbennünk arra, hogy a kormányozó párt az AKP párt milyen irányban is fejlődik. Omen Reuten mondja, remélem meg tud győzni az, ennek az ellenkezőjéről, tehát hogy jó irányba fejlődnek a dolgok, de ez kétlem, hogy ez így lenne. Elnök, köszönöm szépen. Tenok úr, Szeretném én is megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját ebben a nehéz kérdéskörben, és ebben a nehéz gazdasági helyzetben is, hiszen sok a kihívás általános értelemben, ugye itt vannak a feltörekvő gazdaságok, amelyek nagy nyomás alá helyezik a törökországi gazdaságot, aztán ott vannak a menekültek kérdései, és a kormány állítólagos beavatkozása bizonyos területekbe, korrupciós gyanúk az AKP pártal kapcsolatban. Itt, hogy most tényleg vendettáról van-e szó, vagy sem, hát uh, itt vannak ugye az iszlám frakciók is, tehát ezeket mind figyelembe kell venni. Aztán van itt egy uh, nagyobb kontextus is a, keleti, a földközi tenger keleti medencével kapcsolatban, és aztán uh, a szíriai kemény vonalasok támogatása, állítólagos török támogatása, aztán Ciprus nem elfogadása diplomáciai értelemben, bizonyos jegyzőkönyvek, nemzetközi szerződések nem megvalósítása, és az ENSZ határozat a török-görög ügyben, tehát Ciprus ügyében ennek a nem figyelembe vétele. Úgy tűnik, hogy Törökország mindent megtett annak érdekében, hogy Ciprus ne tudja feltárni a gáz és kőolajmezőket a földközi tenger keleti medencéjében, ez sem segíti az ügyünket. Most ezzel kapcsolatban a 158-as módosítást terjesztettem be. Remélem, hogy a kormány az örmény népírtás kapcsával, kapcsán elismeri ezt, hiszen ezt 23 állam ismeri el ezt a tényt, köztük igen sok Európai Uniós tagállamok is, és aztán ott vannak az örmények és más keresztény közösségek elleni üldöztetések, főként az első világháború idején. Szerintem ez egy annyira kontroversz kérdés, hogy free votot kell adnunk, ezt a lehetőséget kell biztosítanunk a kollégáknak. El kell ismerni azt is, hogy a török kormány nem viszi most már bíróság elé azokat, akik kimondják azt, hogy a török birodalom első világháborús szerepét újra kell értelmezni. Aztán itt vannak a szíriákok mm, Kelet-Törökországban, valamint az ortodox papság képzése és a keresztény kisebbségekkel kapcsolatos kérdések, és a, de ez, ezen felül szerintem az örmény népírtás az, amely a legégetőbb kérdés jelenleg. Köszönöm, Tenok úr. Janakó asszony. Elnök úr. Omer Ajtan asszony, mint mindig, olyan jelentést készített ismét, amely nagyon következetes az Európai Unió értékeit illetően. Tudom, nem szabad Na újra és újra ugyanazt ismételgetnünk, de Törökország esetében semmiféle előrelépést nem látunk az Európai Unióval kapcsolatos alapvető álláspontokkal kapcsolatosan. Ehhez tartozik Ciprus megszállásának kérdése, valamint a kizárólagos gazdasági zónák kérdése, valamint a légtér az égei tengeri görög szigetek felett. Ha valaki jó szomszédé viszonyokat akar ápolni, akkor nem szabadna úgy eljárnia, mint ahogy Törökország teszi ezekben a kérdésekben. Sokan már kételkednek abban is, hogy Törökország egyáltalán akar-e még csatlakozni az Európai Unióhoz. Én úgy gondolom, hogy igen, akar, viszont Törökország semmilyen tekintetben nem akar megváltozni. Semmi olyan kérdésben nem akar változni, amelyet szuverenitása és régióbeli vezető szerepe szempontjából elengedhetetlennek tart. Úgy gondolom, hogy Törökországnak először is el kell ismernie az összes tagállamot, mielőtt folytatódhatnának a csatlakozási tárgyalások, és mielőtt a további ütemtervet kidolgoznánk. Omar Rajtan asszony, reménykedem abban, hogy kedvezően fogja megvizsgálni a módosításainkat, annak érdekében, hogy az általunk különösen érzékenynek tekintett kérdések is szerepelhessenek a szövegben. Köszönjük, Szofokleusz képviselő! Köszönöm. Méltatnám én is a jelentéstevő erőfeszítéseit, nagyon elégedett vagyok azzal kapcsolatosan is, amit ma szóban elmondott. Új fejleményeket láthatunk Törökországban, és éppen ezért ennek a kérdésnek továbbra nyitva kell maradnia. Az én véleményem a következő. A jelentéstevő sok nyitott kérdést nem tárgyal elég részletességgel. Ide tartoznak a nemzetközi joggal szembeni sér, sérelmek, az ENSZ és az európai jogszabályok elleni sér, jogsértés is ide sorolható, Továbbá a jelentés nem ítéli el egyértelműen azt, hogy az Európai Unió egyik tagállamát nem ismeri el Törökország, nem szólva arról, hogy hogyan jár el Cipruson összességében Törökország. Azáltal, hogy nem ismeri el a görög közösség létjogosultságát, az egész Európai Uniót kérdőjelezi meg, Törökország gyakorlatilag az EU-t veszélyezteti, azokat, akik élnek a véleménynyilvánítás szabadságának lehetőségével, azokat letartóztatják sok esetben, újságírókra gondolok, a kurt kérdés nyitott, keresztényeket üldöznek. Úgy gondolom fontos ezeket a dolgokat nyíltan kimondani. És hát a jelentésnek nem csak az a célja, hogy egyfajta leírása legyen a jelenlegi helyzetnek, Az Európai Unió értékeit kell megvédenünk, más részről meg kell védenünk a török népességet is. Úgy gondolom, világosan ki kell mondanunk, hogy a 23-as, 24-es fejezet a jelenlegi helyzetben nem nyitható meg. A bizottság képviselője következik. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Az első vita a jelentése kapcsolatosan decemberben volt, és akkor bemutattam az Európai Bizottság véleményét néhány jelentéstervezetben szereplő kérdéssel kapcsolatban. Ahogyan hallhatták, sajnálatos módon aggasztó eseményekre került sor, amióta utoljára találkoztunk decemberben. A török kormány a korrupciós eh, vádakkal kapcsolatos válasza nagy mértékben befolyásolta az igazságszolgáltatás működését és a rendőri nyomozást, és Füle biztos úr kezdetektől fogva a agályainak adott hangot e fejleményekkel kapcsolatosan beszélt devutoló és Csávosuló illetékes miniszterekkel, felszólította őket, hogy tartsák tiszteletben a jogállamiságot, a demokrácia alapelveit. Ezek ugye mind-mind kulcsfontosságúak a tárgyalási a tárgyalások szempontjából. Emellett Füle biztos úr azt is hangsúlyozta, hogy átlátható és pártatlan módon kell kivizsgálni a korrupciós vádakat. Ez azt jelenti, hogy el kell állni minden olyan cselekedettől, amely esetleg befolyásolhatná a folyamatban lévő vizsgálatokat. Az Európai Bizottság különösen odafigyelt az igazságszolgáltatással kapcsolatos törvénytervezetre is, amely, talán hallottak erről, olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek célja a az ügyészek és bírák, illetve az ügyész és bírói struktúrák megváltoztatása. Az Európai Uniós konzultációt és az Európa Tanács Velencei Bizottságának véleményének a figyelembevételét kérte az Európai Bizottság Törökország részéről. E tekintetben az ügyészek, az ügyész és bírói struktúra szerepel az önök jelentésében, és ezt üdvözöljük, nevezetesen azt követeli a szöveg, hogy a Velencei Bizottság véleményét kérjék ki ezzel kapcsolatosan. Egy másik aggályos pont az internet törvény, amelyet múlt héten fogadott el a török parlament. Néhány olyan rendelkezést vezet be ez a törvény, amely korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát és az információ csere szabadságát. Ezek a fejlemények mind-mind rámutatnak arra, hogy mennyire fontos az EU szerepvállalása, és mennyire fontos, hogy az Európai Unió továbbra is a e, törökországi reformok mércéje maradjon. Törökország e, tagjelölt ország, stratégiai partnere az EU-nak, és eh, ezért az EU továbbra is fontos Törökország gazdasági és politikai reformja szempontjából. Ahogyan a decemberi tanácsi következtetések is kimondják, a török tagság potenciálja úgy bontakoztatható ki a legjobban, hogyha egy eh, hiteles eh, csatlakozási folyamat keretébe helyezzük. A 23-as és 24-es fejezetekkel kapcsolatos munka úgy gondolom most fontosabb, mint bármikor korábban. Ragaszkodunk ahhoz, hogy a benchmarkok meghatározása egy világos reformprogramot vázolna fel Törökország számára. Sajnálatos, hogy ezt az eszközt, amely a kezünkben van, nem használjuk fel arra, hogy Törökország megtegye a szükséges reformokat. A jelentéstevő elmondta, hogy a ciprusi, ciprusi kérdés átfogó megoldásához kötik a csatlakozási tárgyalások folytatását. Európai Bizottságként mi üdvözöljük ennek fényében a vezetők azon döntését, hogy aláírják a közös nyilatkozatot. Köszönöm. Ómen Röjten asszony. Hollandul beszélnek. Akkor a végéről kezdem. Filóri úr. A bírák és ügyészek tanácsának a megválasztását a parlament nem szavazta meg, és pedig az ellenzéki pártok tiltakozása miatt. Így egy új tervezete kerül sor, és szerintem jó dolog, hogy nem került sor a testület megválasztására. Minden európai üdvözli ezt. Másodszorban én is támogatom azt a nyilatkozatot, amelyet Cipruson írtak alá, már említettem is, hogy a tárgyalások párhuzamosan zajlanak, és reméljük, hogy a tárgyalások gyors eredménnyel járnak majd. Szofokleusz úr, olvas el pontosabban a jelentésemet. Talán nem abban a stílusban, nem azzal a szavakkal, amiket szeretne, de az összes problémáról szólok. Tehát a kurdok üldözése tekintetében benne van. Erre figyeltem fel, amikor ezt említette. És múlt szeptemberben már elindult egy folyamat. És megpróbálnak a kurdoknak jobb helyzetet, jobb státuszt teremteni az országban. Pillanatnyilag ez a helyzet, és adhatok önöknek dokumentumokat is több jogalkotási tervezet is van, annak érdekében, hogy a kurdok helyzete jobb legyen. Tehát amit mond, az úgy, ahogy mondja, nem igaz. Janakó asszony? Igen, tehát néhány pontban ténylegesen van visszalépés. Tehát, hogyha megnézem például az igazságszolgáltatást, a médiát, a sajtószabadságot, a kompromisszumos javaslatokban mondtam is, tettem is ehhez néhány megjegyzést. Tehát itt a ciprusi kollégáknak is megmondtam, hogy nem nyílik új fejezet ebben a tekintetben. De szerintem nagyon fontos a 23-as, 24-es fejezetet megnyitni. Ez az igazságszolgáltatásról szól, hiszen ez Törökország számára egy mérce, ahogy Filori úr helyesen megjegyezte. Törökországnak ez orientációs pontot nyújt, és sokkal jobban tud majd reagálni a kritikai megjegyzésekre. Tennok kollégához szólok most, Atkins kolléga és Van Orden kolléga is címzett, három képviselő ugyanabból a frakcióból. De Geoffrey-val tárgyalok. Őt tárgyal mindenki nevében. Tudomásul veszem a módosítókat, azonban eh, én azt az irányelvet képviselem, amit Van Orden kolléga ír elő. És nagyon kedvesnek tartom Atkins úr megjegyzését, amikor azt mondta, hogy nem tetszik neki ami ebben a párt formációban történik. Abban, amelyiknek én is tagja vagyok. Azonban megállapítottam, hogy Törökország még mindig EU eh, e tag szeretne lenni. És a néppárt megfigyelőjeként egy olyan pártnál jelentkezett, illetve egy olyan párthoz ment át, amely ki akar lépni az Európai Unióból. Tehát kérdezze meg a saját párt családját. Ne várja el tőlem, hogy én ezt megítéljem. Ön egy olyan párthoz csatlakozott, amely ki akar lépni az EU-ból, de azért nagyon kellemes, ahogy ezt így leírta. Tenno kolléga, nem támogathatom a 158-ast, hiszen, hogyha az örmény kérdésről beszélünk, akkor legyünk nagyon óvatosak itt a parlamentben. És amióta előadó vagyok, nagyon óvatos is voltam, és ez az óvatosság ahhoz vezetett, hogy számos korábban nem megtárgyalt kérdés most már szerepel az es eszmecserében, és ezekről nyíltan beszélünk. Tehát nem lehet kijelenteni, hogy semmi nem történt. Megváltoztak a körülmények számos tekintetben, és ezt most Alexandernek is mondom. A kilences bekezdésben szó van a Gézi Parkról, és mindig szóva is teszem, ahol csak tehetem. Hiszen a tüntetés szabadsága egy alapérték. Szerintem ezt mindenképpen terjeszteni is kellene. Az Európai Unióban számos értékünk van, ide tartozik a vélemény nyilván itt a szabadsága is. A kopenhágai kritériumokban ez feketén-fehéren benne van. És ha valaki csatlakozni szeretne az Európai Unióhoz, akkor ezeket az értékeket tiszteletben kell tartania. Meg is neveztem ezt a dolgot, lehet, hogy egy kicsit máshogy, mint ahogy kívánja Alexander, de megemlítettem. Néha az a benyomásom támad, hogy itt tartalmilag egy vonalat képviselünk. Tenok kolléga a 158-ast nem tudjuk támogatni. a vallási közösségek témájára áttérve, az elmúlt hat hónap során, és ez a kurdok irányába történő nyitással kezdődött. De vannak még további vallási közösségek, amelyeknek több lehetőség van. Tehát itt van az alapítványi törvény, tényleg, tényleg történnek dolgok ezen a téren. a Gabrielt visszaadták. De itt még további tárgyalásra is szükség van. Az alaviták is szóba kerültek, de szerintem az alaviták tekintetében keveset tesznek. Teoraosz asszony. természetesen az aggájait megpróbálom figyelembe venni, amennyiben ez számomra lehetséges. A szövegben is. Esetleg máshogy fogalmazom meg, mint ahogy ön ezt szerette volna, de ha megnézem a 159-est, tartalmilag nem vagyunk túl messze egymástól. Mindazt támogatom, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy Ciprus újra egyesüljön. És az egyes elemeket is nevén nevezem, esetleg nem az ön szavaival, de hogyha előadóként egy szöveget szeretnénk a parlamentben megszavazni, akkor ezt rendes eljárás keretében kell. Lipcseva asszony már szóltam, a 16-os preambulum bekezdésről is, a gondjait itt megemlítem. És uh, ugyanezt mondom Hercsigovjú kolléga esetében is. Tehát a 23-24-es fejezete természetesen Ciprus kérdés akadályozza meg. De most nyomás van az igazság szolgáltatáson, és a hatalom megosztás gyakorlatára is nyomást gyakorlunk. De a jelentésben és a jelentésen kívül is elmondom, hogyha nincsen jogállamiság, ha nincsen jogállam független igazságszolgáltatásra, akkor a korrupcióval sem lehet foglalkozni. Az állami hatóság nem avatkozhat bele a bírák és az ügyészek tevékenységébe. A demokráciában hatalommegosztás van. Tisztességesnek kell lenni. A Törökországnak mindenképpen mércéket kell adnunk, hogy valamihez tudják magukat mérni, hogy ez így legyen, és ösztönözni is kell őket, hogy elérjék ezeket a célokat. És amit jogilag meg lehet változtatni, azt a Velencei Bizottsággal együttműködve kell megváltoztatni. Tehát ez mind benne van a szövegben. Az ön gondolatai benne vannak, egy kicsit máshogy fogalmazta, mint ahogy ön fogalmazta volna. De úgy gondolom, hogy ez megfelel a tavaly elfogadott jelentésnek. Szalafakosz úr, aggódunk, tényleg aggódunk, a média és a sajtó szabadsága miatt. És ehhez a szövegben is nyilatkozunk, tehát van néhány bekezdés, amely ezzel foglalkozik. Tehát jogosan szól itt a 15-ös fejezetről. Természetesen nem nyithatjuk meg ezt a fejezetet feltételek teljesülése nélkül de szerintem a 15-ös az Ciprus érdekében és az Európai Unió és Törökország érdekében is van. Hogy tényleg jó megalapodás szülessen. Az Aja Szófia esetében van egy petíció a parlamentben, melynek értelmében egy demokráciában a polgárok kérhetnek valamit, tehát kezdeményezhetnek valamit, és pedig a polgárok azt kezdeményezhetik itt, hogy az Aja Szófiát nyissák meg ismét mecsetként. Tehát ez, nem a parlament dönti el. Tehát nekem megvan a magánvéleményem ehhez, de európaiként, és nem kommentálhatom. Alexander, köszönöm a bókot, amelyet kaptam. A 9-es fejezetet még egyszer átnézem, a 9-es kompromisszumot a Gézi Park esetében, mert szerintem már szó esett itt a fékek és egyensúlyok rendszeréről. Ez a négyes bekezdésben konkrétan benne is van, tehát itt szó esik konkrétan az internetről, és itt a kompromisszumot egy kicsit enyhíteni lehet. Múlt héten megszavazták az internetes törvényt, és már szóltam, hogy itt szeretnénk változásokat. Gülen a következő pont. Fáradozok annak érdekében, hogy itt beépítsem a módosítókat a mi parlamentünk partnere, az Európai Unió partnere, a saját partnerem, az nem Gülen, hanem a török hatóságok. Tehát azok a csoportosulások, amelyek ott vannak az országban, vagy külföldön, Filadelfiában, és nyilatkoznak, teljes mértékben egyetértek hogy a Gülenre vonatkozó módosítókat gondolják át még egyszer. Mi a hatóságokkal tárgyunk, és nem mozgalmakkal. És csak a hatósággal. Okjolsz kolléga, úgy vélem, hogy a legtöbb kritikus pontban egyetértünk, és most jó kompromisszumok is születhetnek. Úgy gondolom, hogy egy előadónak figyelembe kell venni azokat a véleményeket is, amelyeket itt a parlamentben hallottunk. Tehát még egyszer megismétlem, hogy lehet, hogy nem azokat a kifejezéseket használom, amelyeket a kollégák is használtak volna, de tartalmilag benne van az, amit óhajtanak. És világosan kell látnunk azt is, hogy nem csak a ciprusi tárgyalások miatt, hanem a kritikus helyzet miatt, amelyben Törökország belpolitikailag van. És ezen helyzet figyelembevételével mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a jelentés lehetőleg nagy többséget kapjon. Törökország fontos partnere az Európai Uniónak, tárgyalunk még Törökországgal, Törökország tagjelölt ország, és a szép szavak ellenére, a kevés szép szó ellenére meg kell állapítanom, hogy eh, senki sem állította le a tárgyalásokat, és senki sem követelte a tárgyalások leállítását. Előadó és EP képviselőként is szeretném hangsúlyozni, hogy a pillanatnyi tények alapján haladjunk tovább. A jelentés szerintem minden kollégának támogatnia kellene. Köszönöm. Um, now we move. Most rátérünk a következő eszmecserénkre. Olyulandasszony jelentéséről van szó. A tanács ajánlásairól, illetőleg a Magnitsky ügyről a Jolanda asszony parancsolja. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Mindannyian nagyon jól ismerjük a Magnitsky ügyet, Ami a tanácsi ajánlásokkal kapcsolatos parlamenti véleményt illeti, már közel két éve foglalkozunk ezzel az ügyel, és már 2012-ben, októberben elfogadtunk egy szöveget a tanácsi javaslatokról a vízum korlátozásokra vonatkozóan. Az elnök megszakítja felszólalót. Kérem a kollégákat, hogyha el akarják hagyni a termet, akkor csendben tegyék, mert már elkezdtük a következő vitát. Köszönöm. Ojuland asszony, parancsoljon. Úgy tűnik, az emberek menekülnek a téma elől, tehát, kedves kollégák, már elég régóta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és erőfeszítéseink ellenére valamint annak ellenére, hogy ajánlásokat fogadtunk el, és annak ellenére, hogy különböző állásfoglalásainkban megismételtük követeléseinket, Oroszország tárjában hozott állásfoglalásaink ellenére, ez idáig a tanács nem foglalkozott, nem tűzte napirendre ezt a kérdést. Esten asszony nem dolgozott azon, hogy napirendre kerüljön a tanácsban a kérdés, éppen ezért egyelőre még mindig várunk a tagállamok döntésére, nem csak a döntésükre tulajdonképp, hanem még csak vitát sem folytattak az ügyről. Ezért azt javasoljuk, hogy az Európai Parlament fontolja meg még egyszer ezt az ajánlását, Azt szeretnénk, hogyha a parlament új ajánlást, tanácsnak intézett ajánlást fogalmazna meg, ahol ismét csak elismételjük mindazon követelésünket, amelyet már 2012-ben megfogalmaztunk, azonban ezen túlmenően azt is javasoljuk, hogy a parlament fogadjon el egy listát, amelyen azon személyek szerepelnek, akikre vonatkozólag szankciókat akarunk foganatosítani. A lista részben az USA listáját tartalmazza, mint ahogyan tudjuk, az Egyesült Államok 2012. decemberében elfogadta az úgynevezett Magnitsky törvényt. A lista azonban kibővült, ugyanis miután az USA elfogadta a maga listáját, a maga törvényével együtt, a forrásaink újabb személyeket neveztek meg. Ezek a személyek dokumentumok szerint mind-mind részt vettek Szergej Magnitsky meggyilkolásában, illetőleg valótlanságokat állítottak azzal kapcsolatosan, hogy szüksége van a orvosi ellátásra. Vannak itt olyan személyek, akik részt vettek Magnitsky megkínzásában, illetőleg hozzájárultak az ügy eltusolásához és egyesek neve kapcsolódik a posztumusz a posztumusz bírósági eljáráshoz is. A lista természetesen nagyon fontos részét képezi az ajánlásunknak, kiegészíti azt, és egyidejűleg egy kiinduló pontot ad a tanácsnak arra vonatkozóan, hogy az Európai Uniónak kivel szemben kellene szankciókat fogalmatosítania, azokat a szankciókat, amelyeket a parlament kér. Ezt a listát nem egyfajta zárt listaként kellene kezelni, hanem inkább egy kiinduló pont a tanács munkájához, és a tanács aztán bizonyos nevek esetében dönthet másként. Szeretnénk azonban a tanácsot ehelyütt emlékeztetni arra, hogy a parlament ragaszkodik a 2012-ben e-, elfogadott álláspontjához. Köszönöm. Köszönjük szépen, Protas- Pro- képviselő. Köszönöm szépen elnök úr. Szeretném hangsúlyozni, hogy a néppárti frakció a kezdetektől fogva követelte, hogy kapjunk magyarázatot, és hogy büntessék meg azokat, akik Szergei Magnitsky haláláért felelősek. Úgy hisszük, hogy az ajánlások elfogadására vonatkozólag még ebben a ö, jogalkotási időszakban javaslatot kell tennünk, ezt helyén valónak tartom, ezt a kezdeményezést, de ezen túlmenően még a lista ötletét is támogatom. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet. Fontos nevén nevezni azokat a személyeket, akik eh, egyértelműen eh, kapcsolódnak ehhez az esethez. Kirillov úr. Hadd mondjam el a szárnyékjelentést tevünk véleményét. Ő szerinte ugyanis ez egy jó alap a vitához, de természetesen mindannyiunkat aggasztanak a fejlemények, hogy hogyan bánnak az emberekkel, főként azokkal, akik megfújják ezt a bizonyos harasztot. Köszönöm szépen. Sulc úr. Köszönöm, elnök úr. Frakcióm részéről szeretném elmondani, hogy Ojuland asszony jelentését teljes mértékben támogatjuk. Sajnálatos, hogy ez a bűnügyi eset ilyen régóta húzódik, és a, az Európai Bizottság nem reagál. Ez elvárható lett volna már pedig. Oroszországban ezt az ügyet hihetetlen módon eltussolták, az inkriminált személyeket felmentették, és mint tudjuk, Szergei Magnitskit posztumusz módon posztumusz módon indítottak ellene eljárást. Ez egyszerűen hihetetlen. Emellett a listát én kiegészíteném azzal, hogy a konkrét vádak is szerepeljenek a személynevek mellett, és úgy gondolom, végre világos jelzést is kell adnunk arra vonatkozólag, hogy az EU-nak igenis vannak karmai, és igenis konkrét lépéseket foganatosíthat ilyen személyek ellen. Fontos ez Ukrajna szempontjából is, is hiszen annak alapján, amit arról hallok, hogy az oroszok, az orosz hatalom hogy avatkozik be az ukrán eseményekbe a Majdán téren például, úgy gondolom, még további szankciólistákra is szükség lesz. Köszönjük, Tenok úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Gratulálok a jelentéstevőnek, Ojuland asszonynak. Azt hiszem, nagyon fontos, hogy elismeréssel szóljak ez alkalommal arról, hogy Szergej Magnitsky milyen fontos munkát végzett. William Browder, aki a én eh, londoni választókörzetemben körzetemhez tartozik, és eh, gyakorlatilag eh, élet céljául tűzte ki, hogy igazságos döntés szülessen a Magnitsky ügyben. Tekintettel arra, hogy milyen az oroszországi helyzet, nem várható el, hogy a bűnösöket megbüntessék, egy közértekű bejelentő esetében, sőt, még posztumusz eljárást indítottak ellene. Tehát miután meghalt, citálták volna bíróság elé, Tehát legtöbb országban ez elképzelhetetlen. Egy orosz diplomata megpróbálta érvekkel alátámasztani, hogy ö, ezt ö, miért lehet megtenni. Elké- el sem tudom képzelni, hogy a Magnitsky családnak ez milyen terhet okoz. Az amerikai kongressz, kongresszus és a brit parlament alsóháza és sok más parlament is világszerte már hasonló szankciókat elfogadott. Nekünk nincs jogi kompetenciánk ebben a kérdésben, állásfoglalási, állásfoglalásunk nem kötelező jellegű, de úgy gondolom morális kötelességünk, hogy állást foglaljunk ebben a kérdésben. Köszönjük, Kellen úr! Chairman, Köszönöm szépen. Szeretném eh, megköszönni Oiland kollégának a kitartását. Itt van egy kitétel a tervezetben, amelyet szeretnék kihangsúlyozni. Tehát, hogy eh, szükséges eh, egy átfogó Oroszország politika az Európai Unióban, amit minden tagállam támogat. Tehát politikai jelzést kell adni Oroszországnak, hiszen Oroszország megsérti egyre nagyobb mértékben nemzetközi kötelezettségvállalásait. Amíg ismételjük, hogy aggódunk, az semmi eredménye nem jár. Egy politikailag korrupt társadalomban csak is célirányos politikai intézkedések hozhatnak gyümölcsöt. És a Magnitsky eset egy nagyon jól dokumentált eset. Az amerikai kongresszus is elfogadott egy listát olyan személyekkel, akik felelősek itt az emberi jogok megsértéséért, és felelősek Magnitsky haláláért. Úgy tudom, hogy ma délután a főképviselő asszonynak is feltetjük ezt a kérdést, hiszen a múlt tanácsülésen nem tudta, amely tegnap volt, nem tudta ezt a kérdést feltenni. Landsbergi úr? Köszönöm, elnök úr. Ez nem csak Szergei Magnyiszkiről szól ez az eset, de arról is, hogy saját magunk mennyire vagyunk méltók a munkánkra. Figyelembe kell tartanunk a demokráciát és az emberi jogokat. És nem csak a nem stabil demokráciák esetében, hanem állandóan eh, fel kell lépnünk az ellen, hogy eh, büntetlenséget élveznek kínzó verőlegények, gyilkosok. Tehát jogos Krisztin Ojuland javaslata. Köszönöm szépen. Most a belügyi főigazgatóság részéről Schmidt asszonyt és Palmen urat kérem meg, hogy mondják el, hogy milyen hangulat, milyen légkör van náluk ebben az ügyben. Tehát Schmidt asszony. Uh, good morning, uh, Chairman. Uh, Jó napot kívánok! Didrik Párman vagyok, a Digi Home-tól jöttem. Azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb reakció a külügyi szolgálat részéről kellene, hogy érkezzen, mert ez nem a Digi Home-hoz tartozó téma, tehát azt javaslom, hogy adjuk át nekik a szót. Rendben, akkor öné a szó. Köszönöm szépen. Először is szerettem volna megköszönni az Európai Parlament képviselőinek, hogy ez a, erre a témára ráirányítják a figyelmet. Ez nem egy egyedi eset. A korrupció ellenes harc, illetve az oroszországi igazságügyi helyzet, vagy rendszer visszaéléseivel kapcsolatban. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy odafigyelünk erre a témára, ugyanis ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban rámutathatunk arra, hogy itt egy szisztematikus problémáról van szó. Tolokunyikova asszony fogvatartásának körülményei épp úgy tartoznak, mint más olyan problémák, amelyek ehhez a kérdéskörhöz tartoznak. Óvatosan, segítjük azokat az aktivistákat, akik az emberi jogi jogsértéseket felemlegetik, illetve a demokrácia és az emberi jogok mellett felemelik szavak, szavukat. Több millió eurót adunk ebben a tekintetben az orosz partnereknek. Segítjük Manicki úr családját, testvéreit és a jogi képviselőjét is, és természetesen megpróbáltuk megvizsgálni a helyzetet, hogy mit is lehetne még tenni. A helyzetet elég jól leírták már a kedves parlamenti képviselők, teljesen egyértelmű az, hogy itt a korrupció ellenes harc kudarcot vallott, és hogy az igazságügyi rendszer milyen, mennyire nem pártatlan. Ráadásul a az Emberi Jogi Bizottság és a börtönök felügyeletével megbízott bizottság is kimondták azt, hogy nem megfelelőek ott a körülmények, a fogvatartási körülmények. Az Európa Tanács is írt egy jelentést erről a témáról, és ugyanerre a végkövetkeztetésre jutott. Mi történt már, és mi az, amit még meg lehet tenni azt hiszem, hogy ez a legfontosabb kérdés ebben a tekintetben. Azt szeretném elmondani, hogy ez egy egyedi eset, amikor az Európai Unió nevében Herman van Rompuy Medvegyev úrnak ö, címzett levelében kéri, hogy az ügyet megfelelő módon kezeljék és vizsgálják ki. A tanács és Eston asszony figyelme következtében. Ugye itt az elmúlt évben két nyilatkozatot is kiadtak ebben a témában, tehát ez igazából most nincsen konkrétan a külügyi tanács napirendjén, de általános értelemben elmondhatom, hogy odafigyelünk erre a témára, és az orosz partnerekkel az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatos tárgyalások során mindig megemlítjük ezt a témát. Az orosz fél azt mondja, hogy politikai tőkét kovácsolunk ebből a témából, de hát itt nem erről van szó, mással nem is tudnak védekezni. Úgy, ahogyan az Európa Tanács határozatában mi is azt kell hangsúlyozzuk, hogy a vízumtilalom, illetve a javak befagyasztása az utolsó lehetőség számunkra, és amennyiben megtesszük ezeket az intézkedéseket, meg kell vizsgálnunk azt is, hogy ennek milyen következményei lesznek. Világos az is, hogy a szankciókkal kapcsolatban vannak már tapasztalataink. Először is eh, fontos az, hogy minden tagállam részt vegyen ebben, de ennél is fontosabb az, hogy tudjuk azt, hogy a múltban már voltak nehézségeink, mert azok a személyek, akik ezen a listán szerepelnek, bírósághoz fordulhatnak az őket érintő szankciókkal kapcsolatban. Tehát, hogyha ezt meg fogjuk tenni, akkor nagyon óvatosan kell eljárnunk, mert lehetnek következményei, amelyek akár rossz fényt is vethetnek ránk pontosan ezért. Egy árnyaltabb megközelítést szeretnénk javasolni, vagyis, hogy először is az érintett szervek vizsgálják ki az eseményeket, és a tavalyi év során már a vízumkönnyítéssel kapcsolatos intézkedések tárgyalása során megemlítettük ezt a problémát is. Tehát azért mondom, hogy a szankciók az az utolsó ö, mencsvár. Please. Köszönöm szépen, Ojuland asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégáknak is a támogatást. Örömömre szolgál, hogy hallhattam. Ezeket hiszen tovább haladhatunk az ajánlással. Várom a módosítókat, amelyeket már megígértek a kollégák. Remélhetőleg tarthatjuk majd a menetrendünket, ami megmaradt még a mandátumunkból. Köszönöm szépen az ajánlásokat, remélem, hogy kész leszünk a ciklus vége előtt. A módosítók határideje február 27-e dél. Most pedig szünetet tartunk. Egy rövid kérdés. Bejelentette már a Törökországra vonatkozó jelentés időpont változását? Az új időpontokról legalábbis én nem hallottam semmilyen bejelentést. Tehát van egy új terv a törökországi, új menetrend a törökországi jelentése kapcsolatban? Ha igen, akkor nem jelezte. Vagy, vagy még alakulóban van. Alakulóban van? Igen, mozgásban van. De Ria változást kért, nem? És egyetértett vele? Igen. I have here written, but probably Hát valószínűleg itt ezt resolution on... Valószínűleg itt nem vettem észre. Igen, itt az eredményjelentés 2012. március harmadikán szavazunk. Nem, Mégsem. 2014. Igen. Tehát nekem itt ez van a papíromon. Rendben, akkor most egy rövid szünetet tartunk a bővített elnökség üléséig, és akkor pedig mindenki megkérek, hogy aki érintett, jöjjön vissza. Köszönöm.